lehet. Ugye itt van a Lisszaboni szerződés. Minden félnek el kell mozdulnia, mert ha nem, akkor azt mondjuk, hogy come on, let's swift again. Köszönöm szépen. A, ezt a vitát ezzel lezárom. A szavazás a következő plenáris ülésen lesz Brüsszelben. Nos pedig rátérünk a következő napi rendi pontra, most következik Simpson úr jelentése a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások. Miután Simpson úr nem tud itt lenni, az ő nevében El Kadraui úr szól jelentéstevőként. Négy percben tessék. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők, elnökünk Simpson úr sajnos nem tudott eljönni nem ért ide ma, úgyhogy megkért, hogy olvassam fel az ő álláspontját. A közösségi hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások, az új keret, az EU bővítését is figyelembe véve a 27 tagállam összefüggésében vizsgálja a kérdést, és hogy egy kis hátteret is adjak ehhez a pán-európai közlekedési hálózat fejlődését fokozatosan képzeli el 2020-ig, a légi, a vízi és a szárazföldi közlekedést integráltan szeretnénk fejleszteni Európai Uniós szinten. És szeretnénk a szöveget megfelelő jogszabályi szövegé emelni, mivel a bizottság apró módosításokat kezdeményezett, ezért az átdolgozás mellett döntöttünk. A tíz új tagállam felvételekor 2004-ben történtek apróbb pontatlanságok, tévedések, és ezek a módosítások ezeket hoznak helyre, tehát nem lényegiek. A, az előadó két apró módosítást kezdeményezett a preambulum bekezdésekben, illetve a műszaki specifikáció, illetve a függelék vonatkozásában, és ezek az iránymutatásoknak az apró korrekcióját eh, jelentik. A tanács elfogadta, illetve Simpson úr, az előadó úr is támogatja ezt, a közlekedési bizottság ugyancsak támogatja azt, hogy az iránymutatásokban ne történjen lényegi módosulás és az előadó tisztában van azzal, hogy a zöldek saját módosító indítványokkal éltek, a München város, illetve a Müncheni reptér vonatkozásában felhívjuk arra a figyelmet, hogy a jelentés módosításai a szöveg korrekcióját és nem a frissítését vagy módosítását célozzák, csak az a célunk, hogy a 2011 elejére ütemezett felővizsgálat idejére összhangba kerüljön a szöveg a helyzettel. És a lényegi módosításokra, tehát a jövő évben kerül majd sor. Úgyhogy várjuk majd az iránymutatásoknak a, az elkészültét és a hálózat felülvizsgálatát, továbbfejlesztését. Tehát mi az ezzel kapcsolatos előkészületeket végeztük el. Köszönöm. Kommission das Wort. Köszönöm, most pedig a biztosok kapja meg a szót, Pipánk úr. Köszönöm nagyon örülök annak, amit az előadó is mondott, mert éppen ezt vártuk. Szinte semmi mondani valóm nincsen, mert valójában ugyanezeket mondtam volna el. Gyakorlatilag csak erre az egész folyamatra, erre az intézkedésre koncentrálnék. 2009-es zöld könyvvel egy nyilvános konzultációt indított a bizottság, 300-nál is több válasz érkezett, hat szakértői csoportot állítottunk fel, és ezek dolgozták ki a konzultáció eredményeit, alakították át új politikai javaslattá, vagy javaslatokká Rövidesen a kollégium elé kerül egy új metodológia az új TEN hálózatok megszabásához, és azt reméljük, hogy ez május 5-én a kollégium elé kerül. Aztán ez a metodológia később nyilván a parlamenthez és a tanácshoz is kerül. A az új TNT hálózatok és azok finanszírozásának módszertanáról van szó, és mi azt szeretnénk, hogy ezt még 2011 első szemeszterében el tudjuk fogadni. Én éppen ezért eh, örülök annak, hogy a parlament megértette ezen kis módosításoknak a fontosságát, és majd később lesz egy nagy, szélesebb körű vita a hálózatok jövőjéről. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a frakciók nevében szólnak hozzá a kedves kollégák. Szilveszrész úr kapja meg kettő percre a szót. Sí, señor presidente, señor comisario. Vorrei... <clears throat> Tisztelt elnök asszony, biztos úr, hálásan köszönöm a kollégáknak, akik az előadó, illetve az árnyék jelentéstevők ajánlását követték, és a parlamenti rész rövid lezárása mellett teszik le a voksukat. Mert ezzel el tudjuk kerülni azokat a problémákat, amelyek a jogalkotási kísérletet övezik. A tentére vonatkozó bizottsági javaslatot szeretnénk előrevinni, csak mindezt gyorsabban. Az előadó azt javasolta, hogy igyekezzünk megállapodni a módosításokkal kapcsolatban, és a tanácsal egyeztessük ezeket. A tanács úgy nyilatkozott, hogy az első olvasatban lezárhatjuk ezt a témát, amennyiben meg tudunk állapodni, és mi ezt nagyon támogatnánk. A közlekedési bizottság álláspontjával ez teljesen egybevág, és nagyon hasznosnak gondoljuk, mert így tiszta és világos szöveget tudunk elfogadni. Tehát támogatjuk a módosító indítványokat. A zöld módosító indítvány nem egészen aktuális szerintem, mert a közlekedési szakbizottság ezt már elutasította. Tartalmilag a Müncheni reptér alaprajzára vonatkozó módosítás tulajdonképpen elfogadható. A TEN-T e hálózatnak a felővizsgálata során tudunk ennek érvényt szerezni, és a bizottság ezt folytassa gyorsan. Köszönöm a szocialisták nevében Tikkao asszony kapja meg a Elnök asszony, tisztelt biztos úr, ez a ez a dokumentum lehetővé teszi, hogy az egyes függeléket aktualizáljuk, és látjuk az összes tagállam térképét. Reméljük, hogy ez 2020-ra realizálható projekt. Egy ilyen projekt, az ilyen projektek nagyon fontosak, és a lista, amelyet el szeretnénk készíteni az év végére, ez a Fekete-tenger irányában haladó folyosót is kellene, hogy tartalmazza Moldáviát, Ukrajnát, Ukrajnát a TGV Bukarestig, illetve Konstancáig menne el a vulkán kitörése. Azt mutatta meg, hogy a légiközlekedés mennyire e, törékeny, sebezhető. Tehát, ha úgy tetszik, a légiközlekedés mellett párhuzamosan más rendszereket kell megerősíteni. A TNT hálózatot úgy kell e, kifejleszteni, hogy a TGV-k a nagysebességű vasútvonalak megfelelőek legyenek. Ki kell alakítani a tengeri vagy belső vízi hajózási útvonalakat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Lichtenberger asszony kapja meg a szót kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A transeurópai hálózatok az egy olyan téma, amely ezt a plenáris ülést már többször foglalkoztatta, és jobban is kellene még foglalkoztasson minket. Ugye átdolgozásról beszélünk most. Néhány kolléga, a Szilveszész kolléga csodálkozott, hogy a zöldek módosítókat terjesztenek be. Ez a transzrepai hálózatok listáján végrehajtandó módosításokra vonatkoznak a mi módosítóink. Ne felejtjék el, hogy amit mi javasoltunk, ez egy különleges esetet érint, azt az esetet, ahol a tagállam maga azt mondta, hogy a TNT hálózatnak egy része nem fontos, csak egy, egy oldal ága. Ez a híres, most már én is a, úgy beszélek, mint a Stoiber, ez a híres vonal, ahol a Müncheni repülőtérhez egy bekötő utat képeztek, vagy építettek. Ez nagyon veszélyes, fertőző ez a betegség. Általában azt gondolom, hogy az TNT hálózat átdolgozásának nagy figyelmet kellene szentelnünk, és egy pontot figyelembe kell venni, amely nekem nagyon fontos. Ugye készült egy holland tanulmány, a biztos úrnak, ha itt lesz, szívesen átadom. Ez a tanulmány nagyon is fontos a jövőbeli vitát illetően, hiszen ebben a tanulmányban az szerepel, hogy egy nagy projekt költségei, nagyon sok nagy projektről van szó, általában 45%-kal alábecsültek költségvetési szempontból. A hasznot viszont mindig túlbecsülik, hiszen a hasznot meg kell határozni, a haszonra szükség van, a TNT projektek költségkalkulációját újra kell gondolni, át kell gondolni, és erre kérem önöket. Ez a mi felelősségünk, a polgárainknak, az állampolgároknak világos és egyértelmű információt kell adni. Köszönöm szépen, most pedig Páska úr kapja meg a szót egy percre. Zadefinovanie európskych dopravných sietí je základným krokom k zlepšeniu dopravnej obslužnosti. Köszönöm szépen. Um, tentét úgy gondolom, hogy meg kell védenünk és meg kell újítanunk, mert ez azt szolgálja, hogy az európai fejlődés, az európai termelés folytatódhasson. Tehát gazdasági értelme nagyon fontos. A dokumentumban szerepel a vasúti közlekedés jelen pillanatban éppen leépülőben van a vasúti közlekedés keleten, ugyanakkor a közel-keleten, távol-keleten fejlődőben van. Ez nagyon hasznos, mert az Európai Unió számára új kereskedelmi partnereket hozhat. És ezért nagyon fontos a TNT hálózatoknak a kiépítése, mert a közel, illetve távol-keletet is figyelembe kell vennünk. Például az a vasútvonal, amely Szaú felé keletre vezet, illetve épül, és Bécsből indul. Más irányban is kapcsolódik az európai hálózatokhoz, így kell fejlődni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nekem a frakció nélküli jobban tetszik. Nos, az irányelv átolgozása kapcsán megragadom az alkalmat arra, hogy Ausztria számára nagyon projekt, problematikus projektre hivatozzok a Brenneri, a Brenner-hágó vasútvonala a probléma. A TNT hálózat része kellene legyen, az Innsbruck, Bocenból, Cánó tengerről van szó. Ausztria, Tirol, Észak-Olaszország, Dél-Németország magára marad. Az a baj, hogy ezt a, az alagutat valószínűleg az apuba fogják majd vésni, 2002-es kalkulációkat követően megnőttek az építési költségek. 16 milliárd euróról beszélünk ma. A finanszírozás továbbra is a tagállamok részéről finanszírozható részben az EU nem hajlandó kötelező érvényű elkötelezettséget vállalni 2013 után, és így maradnak magukra az érintett országok az, hogy elegendő vasúti kocsit be tudnak állítani, illetve a kapacitást ki fogják használni, Münchentől egészen Veronáig menne ez a vasútvonal, az olasz oldal is bizonytalan még. Éppen azért azt szeretném kérni, ha már a TNT projektekről beszélünk, nem lehetne esetleg, hogy az érintett tagállamok talán a költségvetési hiány miatt, vagy a költségek megfelelő rendelkezés állása miatt nem fognak ebben részt venni. Nem lehet ezen változtatni? Köszönöm szépen. Most pedig a további hozzászólók ez elsőként. Kúnor kapja meg a szót két percre. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, ezek a transzeurópai hálózatok kifejlesztése vonatkozó óránymutatások nagyon is technikai jellegűek. De Brian Simpson utalt már arra, hogy ez nagyon lényeges, ami az európai gazdasági fejlődés, illetve jövőben. A közlekedés útvonalak a nemzetgazdaság erei. Éppen ezért meg kell állapítanunk, hogy Európa, mint gazdasági és kereskedelmi helyszín, a nagy gazdasági és kereskedelmi szereplőkkel, Amerika és a dél-kelet-ázsiai országokkal versenyhelyzetben találja magát. Tehát nagyon fontos lenne a belső piac számára és megfelelő útvonalakat építeni, Európa export képességét is ki kell fejleszteni, a TNT hálózat segítségével össze kell ezt kötni és tovább kell erősíteni ezeket a hálózatokat, útvonalakat. A közlekedési erek, vagy vénák, ezek nagyon fontosak, és a forrás közlekedés nagyon fontos, annak a felvétele, oda kell juttatni a közlekedőket, ahol az ügyfelek várnak természetesen. Nagyon fontos a nagy közlekedési tengelyek kialakítása, a tér, a térség feltárása, nagyon fontos a fejlesztés, ne felejtjük ezt el mindeközben. Európa egy olyan kontinens, amely nagyon sok tengerparttal, kikötővel rendelkezik, és ezeket össze kell egymással kötni. Így lehet a mobilitás garantálni, ami az alfa és omegája ennek a történetnek. Nagyon fontos a költséghatékonyos környezetbarát eljárás, ez nagyon fontos lesz a jövőben is. Döntő kérdés lesz az, hogy az észak-dél-kelet-nyugati összekötetést a sinen, a közúton és a vízi úton valóban meg tudjuk-e valósítani. Vannak olyan szűk keresztmetszetek, amelyeket fel kell oldani, figyelembe kell venni, hogyha a leghosszabb transzepolei házatot megnézzük, Palermótól Berlinig, ez a leghosszabb tengely, Skandinávia felé Rostokon át meghosszabbítjuk. Ilyeneket kell figyelembe venni jövőben. Köszönöm szépen, a jelen az ember asszony kapja meg a szót másfél perccel. Köszönöm, elnök asszony. Ez a szöveg, amit ma itt eh, vizsgálunk, az eh, valójában egy eljárási eh, jellegű eh, szöveg, az utolsó-utolsó előtti stádiumban eh, vagyunk, eh, ugye létre kell hozni a 21. század eh, hálózatát, közlekedési hálózatát, ugyanakkor a mobilitási szükségletek is változnak. A végrehajtó ügynökségeket is meg kell vizsgálni, azt, hogy amit tesznek, azok hasznosak-e, nem tesznek-e olyan dolgokat, amikre nincs szükség, nem foglalkoznak-e olyan dolgokkal, amelyekre nincs szükség, és foglalkoznak-e mindennel, amire szükség van és azt gondolom, hogy egy ilyesmit ígér egy metodológia, amely kiegészíti majd ezt a vitát, ami a szakbizottságunkban itt zajlott. Jobb lesz a kohézió, és jobb lesz a mobilitási helyzet. Végre egy dinamizmus van az európai közös térségben, minden tényezőt figyelembe véve, a vasutat, a légiközlekedést, és jók lesznek a kapcsolódási pontok a határokon is. Ez egy új történelmi korszakot nyit a közlekedésben, hiszen a 21. századra kell felkészülnünk a lehető legkevesebb költséggel. Ez ennek a választási ciklusnak a fő feladata. Köszönöm. Következő Krámer úr. Elnök asszony, kedves agyem és uraim, a transrapidnek semmi helye nincs ebben az irányelben. Nem illik az európai tájba. Nem csökkenti a különböző rendszerek közti különbséget, hanem növeli azokat. Milliárd, sok milliárd eurót adunk ki arra, hogy egységes rendszert építsünk. Itt pedig nemzeti szinten adnak ki milliárdokat, hogy ellentételezzék ezt. Annak ellenére, hogy az Európai Parlament ellenezte a transzrapidot, 96-ban felmerült ez Berlin és Hamburg között, ez a projekt. Aztán megint eltűnt, nem tudják, hogy miért. 2004-ben megint megjelent a transzrapid kapcsolat Müncheni repülőtér és a Müncheni főpályaudvar között. Azt Németországban akadályozták meg a Bajor kormány segítségével. És egyetértésben megállították ezt a projektet, senki nem akarja, ezért nem is szabad, hogy szerepeljen ebben a dokumentumban. A korábbi Vajon miniszterelnök Edmond Stoiber, ugye, miért is nevezték ki, hova is került? A bürokráciát leépítő fő hatóság elnöke. Nekik kell döntenie arról, hogy ennek a Transrabit projektnek nincs semmi keresni valója ebben az iránymutatási, vagy ebben az irányelvben. Nagyon szép tudományos modell volt, Európában nincs helye egy idegen test és idegen testeket nem lehet elfogadni ezekben az iránymutatásokban. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló Lightfried úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Megragadom az alkalmat arra, hogy Simpson úrnak gratuláljak ehhez a jelentéshez, és sajnálatomat fejezem ki, miatt, hogy nem lehet itt köztünk, de hát így is megoldjuk majd talán ezt a helyzetet. Kiváltképpen szeretnék ahhoz a magatartáshoz gratulálni, hogy úgy hagyja a dolgot, ahogy azok vannak. Egy elv nagyon fontos, a megbízhatóság az európai törvényalkotó részéről, a kiszámíthatóság, nyilván ez meg is valósul. A, egy második pontot szeretnék említeni, mégpedig ösztönző gondolatot szeretnék felvetni, hogy mi illik és mi nem illik ebbe a rendszerbe. Ezt a vitát folytathatják úgy, ahogy akarják. Vannak, akik azzal szólnak, hogy össze kell kötni egyik ország részt egy másik ország része, de szerintem nem ez a helyes megközelítés. Meg kell néznünk, hogy az Európai Unió mit hoz az európai adófizető számára, mi ez a többletérték. Ott kell támogatni, ahol a tagállamok már aktívan felléptek, ahol már történik valami, mert akkor valóban megtörténik, ha már ők maguk alkotják ezt a terveket felépítjük, aztán majd x év múlva megvalósítjuk. Az európai állampolgárok hasznára kell ezeket a projekteket megvalósítani. Azokat a tagállamokat kell támogatnunk, amelyek valóban arra törekednek, hogy a közútról a vasútra vigyék át a közlekedés. Most pedig következnek a spontán hozzászólók, és itt most elsőként Mölcer úr kapja meg a szót egy percre. Elnök asszony, a kelet-közép-európa integrációnak köszönhetően a Balti-tenger Adria folyosó fontos szerephez jut, amely szerepe korábban megvolt a Dunai Monarchia idején. Most az északi Danzig és Danzig és Csehország közötti kapcsolat is nagyon fontos. Nagyon fontos lenne kiépíteni a tengernek a déli részét, Dél-Ausztriától Olaszországig ebben a hálózatban, amely az áruk és személyek felét szállítja, a Korán alagút tudja ezt az akadályt feloldani, ezt a szűk keresztmetszetet. Mint mindannyian tudjuk, a növekvő közlekedési volumen eh, miatt nagyon sokat fizet az adófizető. Ha ezt a déli folyosót teljes értékben kiépítjük, akkor lehet elérni ezt a bizonyos transfert a közútról a sínekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Bazescu asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tekintetbe véve, azt a tényt, hogy Európa egészében az összes légiforgalom az izlandi vulkánkitörés miatt leállt. Ez is rámutat arra, hogy szükség van európai szinten alternatív közlekedési lehetőségekre, és különösen támogatni kell a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Ezeknek az infrastruktúráknak az összekapcsolása és a fő közlekedési tengelyek kialakítása tagállamok tagállamok között és az új tagállamok vonatkozásában kiemelt jelentőségű. Romániában három ilyen van, a négyes, hetes illetve a kilences eh, transeurópai tengely egészen Konstancáig, és különösen a hetes folyosót kell támogatni, mert a nyugat illetve a Duna ebben a tengelyben, a Fekete-tengerig, Rotterdamtól kiemelt jelentőségű útvonal, és Európa közlekedésének a gerinc útvonala lehet. De ehhez együtt kell működni, és ki kell építeni. Köszönöm. Következő Meissner asszony. Elnök asszony, nyilván az a helyzet, hogy a TEN-T az általános közlekedést szolgálják Európában, és elmondhatjuk, hogy a közlekedés, a szállítás az alapvető gerince az európai belső piacnak. Ugye a közös európai piac létrehozása az az egyik fő célunk. Éppen ezért arra kell figyelnünk, hogy valóban minden folyosó működőképes-e, hol kell még finanszírozni, hol tud az EU még erre összpontosítani, és világos az, hogy nemzeti érdekek mindig lesznek és vannak. Említettük, hogy van, aki a Dunáról beszélt, mások a dél-európairól, mások a Brenner alagútról beszéltek. Mindenütt Európában vannak közlekedési tengelyek. A cél az, hogy ezeket általánosan Európán keresztül vinni, átvinni, nem csak árukat, hanem személyeket szeretnénk szállítani A-ból B-be, ez a feladatunk. Nyilván mindenki a saját regionális adottságait veszi figyelembe. Nagyon fontos, hogy a a szűk keresztmetszeteket el, el el tudjuk oszlatni, vagy fel tudjuk oszlatni, és erről kell majd szólni. Köszönöm szépen. Daufman úr a következő hozzászóló. Danke, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. A vitában többször említették a Brenneri bázis alagutat, illetve a München-Veronai vasúti szakaszt. Az a helyzet ezen a szakaszon 15 millió tonna áru szállítanak, és ez az alagút mindenképpen szükséges. Ma azonban már ebben a teremben elhangzott az, hogy a Brenner mindkét oldalán, Olaszországban és Ausztriában nehézkes a finanszírozás. Az olasz oldalon a finanszírozás úgy lenne egyszerű, hogyha átcsoportosítanák az díjakat a Brenneri autópályán, ezzel lehet a vasúti vonalat finanszírozni, ehhez azonban az a fontos, hogy a Brenni autópálya koncesziója ne úgy legyen, mint most európai nyomásra, ne írják ki, hanem az olasz államnak legyen lehetősége 50 évre megszerezni ezt a koncesziót, és ne kelljen ö, magán alvállalkozóknak kiadniuk ezt a koncesziót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Ayala Sender asszony kapja meg a szót. Oportunidad, presidenta. Sí, eh, el Köszönöm eh, ezt a lehetőséget, elnök asszony. Remélem, hogy eh, itt a parlamentben komolyan gondoljuk azt, amit itt a tenről mondunk Éppen ezért konkrét válaszokat kérek a bizottságtól, mikor kapunk egy közleményt a konkrét metodológiáról. Ez volt az egyik prioritása ugyanis a spanyol elnökségnek, és most már lassan a felénél járunk ennek a, sőt, hát túl is haladtunk a felén az elnökségnek. Mi van, van-e konkrét dátum, vagy valami? Köszönöm most a biztos úr, Pipák úr. President. Tisztelt elnök asszony! A közlekedési bizottságnak szeretnék ismét köszönetet mondani ezért a technikai átdolgozásért, és remélem, hogy a szavazás eredménye megerősíti majd ezt. Szélesíti a munkánknak a kereteit, illetve az Európai Bizottság Kallas alelnök aláírásával a kollégium elé terjeszti majd május 5-én az erre vonatkozó javaslatát. És természetesen ezen a területen fel kellett készülni az átállásra, és ehhez idő kell, úgyhogy az új kollégium megkezdi majd a munkáját értemben. A transeurópai hálózat szakpolitikáját teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság, mert az energiához, illetve a távközléshez hasonlóan nagyon nehéz Európáról beszélni ilyen transeurópai közlekedési hálózat nélkül. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az erre vonatkozó módszertan kialakuljon, és a közlekedési szakbizottság is ezért fontos, hogy ezt megvitathassa legkésőbb májusban. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig Simpson nevében Elkadrajul kapja meg a szót jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Csak szeretnék köszönetet mondani a hozzászóló kollégáknak, akik hozzájárultak a vitához, és szeretném kiemelni azt, hogy mi hibákat szeretnénk kiavítani, amiket elkövettünk a múltban. Nem arról van szó, hogy érdemi változtatásokat eszközölnénk. Ez majd később lesz, amikor az irányvonalakat felülvizsgáljuk, ezt a vitát várjuk. Simpson jelentéstevőr és jó magam koordinátorként a frakcióm nevében a saját frakciómat arra kérem, hogy a zöldek módosítóját szavazzuk le, és reméljük, hogy a többi frakció támogatni fog bennünket ebben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, ezt a vitát ezennel lezárom. A szavazás ebben az esetben is a következő plenáris ülésen lesz Brüsszelben. Következő napi rendi pont. Fandáner új jelentése, javaslatok és stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikai